Az ülést megnyitom. Az első napirendi pontunkkal kezdjük a vitát. Európai Üzleti Központok Ázsiában. Ez egy szobeli választ igénylő kérdés, és a kérdés benyújtójáé Moreira úri szó 5 percben.